szavazni erről a pontról. Most egy közleményem van, mégpedig a napirend változását szeretném bejelenteni. Az eljárási szabályzat 140 per 2-es cikkének megfelelően, ezzel összhangban, a napirend következő ö, változását javaslom tehát holnap délután lesz, lenne egy vita a 122 cikk alapján az egyiptomi fejleményekkel kapcsolatosan, ezt töröljük a napirendről, van -e ezzel kapcsolatosan megjegyzés, úgy látom nincs, akkor elfogadottnak tekintem ezt a változást. A következő napi rendi pontunk következik. Itt most a